egyes, el, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. egyes mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, a kettes tehát. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Jóvá hagytuk, elfogadtok. Akkor a 3-as és 10-es együtt igen, nem, tartózkodás elutasítottok. 31-es igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. A 4-es módosító igen, nem, tartózkodás elutasítottuk. A 41-es első része e, mellett ellen elfogadtuk, az 51-es két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, 54-es két részben mellett első rész ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 59-es, igen. Igen, az ötös módosítónál tartunk, tehát igen, nem, tartózkodás elutasítottuk. A 64-es két részben első rész igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Második rész igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 76-os bekezdés igen, nem, tartózkodás akkor ezt nézzük meg. Elektronikusan 76-os bekezdés. Hetvenhatost mond az elnök, 76-os. Jó. Az én hibám, javít az elnök. Tehát a hatos módosítónál tartunk. A hatos módosító a 76-os bekezdésben igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. 89 két részben első rész igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 90-es bekezdés igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. A 9-es módosító. A GUE frakció igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. 13-as módosító igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. 108-as bekezdés két részben, első rész igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Aztán a hetes módosító igen, nem, tartózkodás, ezt nézzük meg, tehát a hetes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. El, elutasítottuk. Nyolcas módosító igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. Az F e, két részben első rész igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. A vég, zárószavazás igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Köszönöm szépen mindenkinek. Most akkor a szavazatok magyaráz, eh, magyarázata. But all the he had this then.